Kezdjük el kollégák az ülést. Folytassuk. Mr. Mamikins is here. Yes. Hol lehet Mamikins úr? Itt van. Tisztelt kollégák, Mamikins urat fogjuk most meghallgatni, aki be fogja mutatni a bizottság javaslatát a robbanóanyag prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról. Parancsoljon, Mamikins úr! Köszönöm szépen, Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, barátaim! A mai napom a robbananyag prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról fogunk beszélni. Ez a második bizottsági, bizot, bizottsági biztonsági csomag részét képezi. King biztos úr június 11-én bemutatót tartott ezzel kapcsolatban, és volt egy árnyékjelentéstevő ülésünk is szeptemberben. A robbanóanyag prekurzorokat sajnálatos módon arra használják fel, hogy otthon készített bombákat készítsenek belőle, és ezzel kapcsolatban nagyon sok a baleset, illetve terrorista támadásokra is felhasználják ezeket. A triaceton triperoxid a leg, leggyakrabban alkalmazott robbanóanyag, ez az ATP, és néhány elem alkotó összekeverésével, vegyítésével ezt elő is lehet állítani. A különböző a különböző tiltott hálózatokon elérhető ez, illetve a, van egy október 3-i, 2017. október 3-i néppár, európai parlamenti állásfoglalásunk a kiberbűnözésről, az részben erről szól. Nos, a különböző robbanóanyag technológiák folytonosan fejlődnek. Jelenleg három különböző jogszabály foglalkozik ezzel a kérdéssel, de ezt elég nehezen lehet alkalmazni a, a belső piacon. Vannak olyan tagállamok, ahol eléggé szigorúak a jogszabályok, vannak olyanok, ahol sokkal engedékenyebbek, és nagyon nehéz ezeket a robbanóanyag bekurzorokat nyomon követni a határokon átnyúló forgalomban. Az előző jogszabályok, az eddigi jogszabályok az online eladásokkal kapcsolatban tartalmaztak kivételeket, de tudjuk, hogyha ha az online eladásra, értékesítésre elérhető egy ilyen robbanóanyag prekurzor, akkor meg is fogják azt venni. Milyen hatása lehet ennek a mostani rendeletnek. Mi azt várjuk, hogy a jövőre koncentráljon az, tehát ez, tehát a jövőbeli évtized problémáit próbálja meg megoldani. Április 17-én született meg a bizottsági javaslat, azt gondolom, hogy ez egy jó dokumentum volt. A felhasználásra, a forgalmazásra, forgalmazásról és a piaci használatra foglalkozik, és úgy gondolom, hogy a definíció és jól sikerült, jól definiálják például azt, hogy mit jelent az általános felhasználó, és mit jelent a szakértői felhasználó, mit jelent a professzionális felhasználó a belső piacon. A kénsav az egyes mellékletbe került, tehát ez is tiltott anyag lett. A nitrometán koncentrációját lecsökkentették, ebből is lehet bombákat létrehozni. Bizonyos módosítókat úgy gondoltam, hogy mindenképpen szükséges megfogalmazni, hogy még hatékonyabb legyen ez a bizottsági javaslat. A teljes tiltás azt gondolom, hogy, hogy eléggé fragmentál továbbra is a, a tagállamokban. az ellátási lánc ugye az összes gazdasági szereplőhöz eljut, és azt gondolom, hogy ezt minden szinten szabályozni kell. Ami a gyanús tranzakciókat illeti, ezzel kapcsolatban van egy módosítóm mindkét féle prekurzorra, tehát mind a két mellékletre vonatkozik-e. Aztán a engedélyezések kiadásával illetve ezeknek az elismerésével kapcsolatban is vannak módosítóim. Van még, vagy még egy téma, ami nem jelent meg explicite a bizottsági javaslatban. Arról van szó, hogy gazdasági szereplőként kell kezelni az online értékesítőket akkor is, hogyha vannak közvetítőik. Tehát azokat is, akik csupán platformot hoznak létre a vásárlók és az eladók között. Minél hamarabb jelzőrendszert kell létrehozni, hogyha ilyen gyanús tevékenységre kerül sor, tehát ezt a 24 óráról, 12 óráról lecsökkentjük, bár ne felejtjük, hogy 12 óra alatt is létre lehet hozni egy bombát. Nagyon fontos az, hogy kinek a felelőssége az, a tagállamban, hogy az e- ezzel kapcsolatos szabályokat betartsa, illetve hogy az ellenőrzést elvégezze, hogy, a, hogy kiképezze a szükséges szakértőket. Úgy gondolom, hogy hatékonyabb és pontosabb, konkrétabb eszközre van szükségünk. Ez a jogszabályjavaslat megfelel ennek, remélem jól működik majd az együttműködés az árnyékelentéstevőkkel és a képviselőtársaimmal. A robbanóanyag prekurzorokat a terrorizmussal foglalkozó bizottság is tárgyalta. Monika Holmeyer és Helga Stevens foglalkozik konkrétan ezzel a kérdéssel, ők a jelentéstevők. Nagyjából egyet szerettem volna elmondani, hogy ha módosítókat szeretnének benyújtani akkor ezt mától lehet megtenni. És kollégák, ha bármilyen kérdésük van, akkor bátran keresenek fel. Köszönöm szépen, mami Kinszúr! Yes, yes, but uh, she wants to take a floor Uh, I don't see, and this and I don't see. Az árnyék jelentéstevőket nem látom itt a teremben. Grisbeck hogy következik, parancsoljon. Merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Természetesen közönetel tartozom András Mamikén szúrnak, mint jelentéstevő, köszönöm, hogy ilyen világosan és átláthatóan bemutat, hogy miről szól a jelentés, milyen problémák merülnek fel a robbanóanyag prekurzorok felhasználásával, piacra bocsátásával kapcsolatban, forgalomba hozatalával kapcsolatban. A TER szakbizottságnak is tagja vagyok, és ez az egyik témánk, amivel ott foglalkozunk. Nagyon sokszor beszéltünk a szakbizottsági üléseken ott erről a témáról, és örülök annak, hogy Mamikans kolléga szeretne gyorsan és hatékonyan dolgozni. Még azért van munkák, de szerintem stratégiai jellegű volt az. A stratégia változás lesz az, hogyha a jelenlegi érvényes jogszabályokat módosítjuk. Az imént említette a kedves kolléga, hogy ezeket az anyagokat, a prekurzorokat a terrorista támadások alkalmával használják. Ez azt jelenti, hogy a terrorista támadások 40%-ában ilyen típusú anyagokat használnak fel. Éppen ezért a forgalomba hozatal online platformokon egyértelműen nagyon súlyos probléma. Ez a jelentés, amit az imént felvázolt, azt gondolom, hogy egy nagyon jó alap a közös munkára, és a frakciónk egyetért az ön megközelítésével. Nem szeretnék azért túl sok részletbe bocsátkozni. A hatos és a hetes módosítóról szeretnék beszélni, ez a hetes cikkhez kapcsolódik, az ellátási lánc foglalkozik el. Az összes szabályozott az összes szabályozott prekurzor szerintem figyelembe kéne venni, nem csak a betiltottakat. Szerintem ez egy nagyon jó elgondolás lenne. Az engedélyekre is utalt az imént, de nem említette azt a módosítót, amely arról szól, hogy a tagállamok plusz információt kérjenek a szepoltól. Ez is pozitív, szerintem e, ezt is mindenképpen pozitív fejleménynek értékelem a prekurzorok forgalomba bocsátásával kapcsolatban. Ennyit szeretem volna elmondani a magam nevében, illetve a frakciótársaim nevében. Lesznek módosítóim egyébként, például a definíciókra vonatkozóan. Említette a, a határidőt is. Én fontosnak tartom, hogy rövid legyen a határidő, de világos és egyértelmű, hogy az illetékes, hogy az ezzel foglalkozó vállalatok könnyen felhasználható eszközökkel rendelkezzenek. Hogyha a gyanús tranzakciót túl későn jelzik, annak nagyon súlyos következményei lehetnek, tragikus következményei, és néha itt csak órák kérdése mindez. Hét 8 héttel ezelőtt Németországban az eBay platform nagyon gyorsan rámutatott egy ilyen gyanús tranzakcióra, és ez végződhetett volna egészen tragikusan is. Ami a jelzőrendszert illeti, a gyanús tranzakciók jelzését, szerintem itt még lesz egy kis közös munka, a képzés, illetve a a képzés, illetve a tájékoztatás témáját kiemelném még. Nagyon fontos az, hogy mindez pontosan hogy lesz megszervezve a vállalatok tájékoztatása, illetve a vásárlók tájékoztatása nagyon fontos. Nem lesz egyszerű, de szerintem ezen keresztül a már meglévő problémákat le tudjuk majd csökkenteni. Azt vélem, azt gondolom tehát, hogy egyfajta rendezett párbeszédet kell létrehozni a különböző hatóságok, a rendőri szervek, az ellenőrző szervek, illetve az érintett vállalatok között, és, ezért, és nagyon fontos az, hogy mindenki pontosan lássa, milyen jogai kötelezettségei vannak ebben a folyamatban. Én tehát árnyék jelentéstevő vagyok ebben a témában. Ezek lettek volna a frakció észrevételei. Köszönöm szépen, és még egyszer sok sikert szeretnék kívánni a kollégának. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Beck asszony volt az ALDE árnyék jelentéstevője, most pedig Valéra asszony kérem meg aki a zöldek nevében fog szólni. Miki a talár Sven. Köszönöm szépen, svédül fogok beszélni. E, Javilok vill också instämma i det som... Kérem mindenkit egy fel a fejhallgatóját, mert az nyelven fogok beszélni, amit valószínűleg nem értenek. Valóban nagyon fontos témával van dolgunk, egy fontos jelentéssel. E, azon vegyi anyagokat mindenképpen valahogy szabályozni kell, e, amelyek ilyen célú felhasználásra alkalmasak. Nekünk fontos ez környezetvédelmi szempontból, illetve biztonsági szempontból is. A következő a probléma. Az adatgyűjtés problémája felmerül, illetve hogy milyen hosszan őrizzük meg ezeket az információkat. Ezzel kapcsolatban felmerülnek kérdéseink. Azt hiszem, hogy éppen ezért módosítókat fogunk benyújtani erre vonatkozóan, de ami a többi részét illeti, egyetértünk az előadóval, és éppen ezért fogjuk támogatni a megkezdett munkát. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Valero asszony. Az Európai Bizottság is itt van. A DJ Home főigazgató helyettesének adom meg a szót Anyede úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Először is szeretnék a jelentéskészítőnek, Manigins úrnak, illetve az árnyék jelentéstevőknek köszönetet mondani a gyors és jó munkájukért, amit eddig tettek ezen nagyon fontos javaslat esetében. A jelentéskészítője már összefoglalta, hogy mi a javaslat háttere. Van itt egy hézag, amely az EU terrorizmus ellenes keretében látható, ezt próbáljuk betömni. Ez a nőfegyverekhez kötődik, és ennek során foglalkozni kell a robbanóanyag prekurzorokkal, és nem csak átfogó ellenzésről van itt szó, amit King biztos úr is előterjesztett, hanem, hogy ön is elmondta, van már ebben egy fontos elem, ami a ter szabadság munkájához kötődik, és ez látható a szabadsági jelentés tervezetben is. Támogatjuk azokat a módosítókat, amelyeket előterjesztettek ebben a jelentésben. Sok olyan aspektus van, amely tényleg javítja a szöveget. Köszönjük azt is, hogy a a kérsavat is bent tartották ebben a, a szövegben, tehát lesznek más is, amelyekkel lehet feltétleníteni, de mindenképpen nem, nem szabad, hogy ezt befolyásolja önöket. Azt is köszönjük, hogy foglalkoztak azzal, hogy gyors módon lehessen eljárni annak érdekében, hogy rendszeresen frissítsük az anyagok listáját, és örülünk annak is, hogy megtartották a delegát aktus eljárását. Nem kell így egy új jogszabályt létrehozni, amikor egy új anya megjelenik a piacon, vagy terroristák kezében. Köszönöm szépen azt is, hogy eh, a, foglalkoztak a regisztrációs eh, rendszerrel is, és azt is, hogy erősítették a engedélyezés körülményeit is, illetve a cégek azon kötelezettségére is kitértek, hogy ellenőrizniük kell, mielőtt még eladnának valamit. Nagyon fontos az is, hogy szükség van a tranzakciókra a vizsgálatok során, ezáltal jobban végre lehet hajtatni a jogszabályt. Köszönjük azokat az er- plusz elemeket, amelyeket önök beemelték a szövegbe, az információs kötelezettség, a tehát átláthatóság, a cégek, munkatársai, a viszontaladók, vásárlók esetében, és örülök annak is, hogy a képzésre is fókuszáltak, ahogy azt Chris Beck azt is elmondta. Ez egy rendkívül fontos elem, amelynek meg kell lennie, és azt is köszönöm, hogy a Cepolt kiemelték, illetve azt a szerepet, amit a közös ügynökségünk játszhat ebben az esetben. Végezetül az online értékesítés. Tudjuk, hogy mind a tanács, mind pedig a parlament részéről van egy olyan fajta akarat, hogy ezt ki lehessen szélesíteni. Megvizsgáljuk ezt érdeklődve, feltéve, hogy ez konzisztens marad azon általános megközelítésre, amit alkalmaztunk az online értékesítés esetében. Köszönöm szépen a munkájukat, teljes mértékben támogatjuk önöket, és az önök oldalán állunk. Elnök, köszönöm szépen Anyadi úrnak, Maminkis úr kívánja lezárni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Várom a még gyümölcsözőbb és produktívabb munkát. Mindenkinek köszönöm, minden politikai jelentős tevőjének az eddigi munkát. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a 11-es napi pont következik. EU ö, utazási dokumentumok, Gáking asszony a jelentéstevő, nem látjuk őt itt. Nincs itt körünkben Gáking asszony. Még. A helyettesét sem látjuk. Akkor most menjünk tovább a következő pontra. Hát akkor egy-két percet várunk. Fortunately, our reporter arrived. Szerencsére a jelentés készítünk megérkezett. Gálasszony, öné a szó. Köszönöm szépen, és elnézést. Elnézést kérek, hogy késtem. az ideglenes otti okmányok létrehozásáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről van itt szó. Május 31-én terjesztett erről most az itt a jogi alapként az azt választották, hogy csak konzultálni fog a parlament, az elégjelentéstevőkkel megmutattuk ezt a kérdést, a jogi szolgálattal is megmutattuk ezt, és azt mondták, hogy valóban ez a helyes jogi alap. A bizottság megpróbálja egyszerűsíteni az állampolgárok számára a helyzetet olyan esetekben, hogyha eltűnt, megrongálódott, ellopták az úti okmányukat külföldön, ez egy ilyen esetekben szükség segítségre van, segítségre van szükségük, ilyen esetben egy másik tagállam konzulátusának követségén is az adott államban beszerezhetik az ideiglenes úti okmányt. Ezzel az ideiglenes úti okmányjal visszatérhetnek hazájukba. Ez nem egy új dolog, ezt már 1996-ban is bevezették, azóta sok minden megváltozott, és a jelenlegi formában ezek az ideiglenes úti okmányok nem veszik figyelembe azt, hogy volt javulás a úti okmányok biztonsága tekintetében, tehát ezeket hamisítani lehet, és ezért bizonyos tagállamok ezt már nem bocsátják ki, mert ezek nem eléggé biztonságosak. Mindemellett a 96-os a tervezetnek meg kell felelnie a 2005 ös tanácsi rendeletnek, és a parlamenti állásorolásban is 2007 ben felszólítottuk a bizottságot arra, hogy javasoljon egy biztonságosabb formátumot ezen idéglenes úti okmányok esetében. Erről van tehát szó. A bizottság ezzel a javaslattal a már meglévő szabályozást összhangba hozza a konzul látosi védelmi intézkedésekhez, illetve csökkenti az úti okmányok esetében a, a csalás visszaélés esélyét. Nagyon fontos ez a kérdés, nagyon fontos ez az állampolgárok szempontjából is. Fontos, hogy a különböző nagykövetségeken, konzulátuson segítséget kapjanak, és jó lenne, hogy a tagállamok gyorsan járjanak el ebben a kérdésben ben és szeretnék módosítás nélkül ezt elfogadtatni. Szerintem ez egy jó üzenet lehetne az európai állampolgárok irányába, hogy tényleg segítséget kaphatnak akkor, hogyha arra szükségük van. Ami a határidőket illeti, október 25-én van a határidő, és meglátjuk, hogy mikor tudunk majd a módosítókról beszélni, valószínűleg november 5-én. Köszönöm szépen, Gál asszony. Csinicsi asszony, kérem most már. Sì, grazie, grazie Presidente. Io desidero ringraziare Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak. Kérjük, hogy a hozzászóló mikrofonját egy kicsit, ha közelebb hajlítanák. Ah, sorry. <laughs> Van meglio? <laughs> Allora chiedo scusa. Elnézést kérek, tehát ott tartottam, hogy szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, Kingának köszönöm, hogy bemutatta ezt a jelentéstervezetet az ideiglenes úti okmányokra vonatkozó jogszabálytervezettel kap- kapcsolatban. Ahogy ezt a jelentéstevő asszony is elmondta, ez egy nagyon fontos dokumentum, és nagyon fontos, hogy modernizáljuk, frissítsük ezt az anyagot. Védenünk kell az európai polgárokat, hogyha valamilyen nehézséggel állnak szembe, és, ez, és ezáltal e, lehetővé kell tenni számukra, hogy biztonságos körülmények között hazautazzanak. Sok minden elhangzott már, úgy gondolom, hogy el kell még azt mondani, hogy az európai polgárok alapjogát kell garantálnunk, tehát, hogy megkaphassák, élvezhessék a konzuli védelmet. Ez a e, kárta 46-os cikke és ezáltal foghatóan érzékelhetik a polgárok, az Európai Uniós polgárok, a tagállamok közötti szolidaritást, illetve az Európai Uniós polgárság előnyeit. Ez természetesen akkor érvényes, hogyha valamilyen különleges körülmény megnehezíti számukra a saját konzulátusokhoz való eljutást. Nos, azt gondolom, hogy nagyon figyel, oda kell figyelni arra is, hogy ezek valóban biztonságos dokumentumok legyenek, ne lehessen őket meghamisítani, illetve arról is beszélnünk kell, hogy mit teszünk, hogy mit tesznek a szervezett bűnözők, vagy a terrorista hálózatok a um, hamisított um, úti okmányokkal. Úgy gondolom, hogy um, biztonságosabb okmányokra kell tehát törekedni, és hogyha biztonságosabb sablon sikerült, kidol- sikerül kidolgozni, akkor a harmadik országokban is nagyobb lesz a hajlandóság arra, hogy ezt elfogadják. Ezáltal ezeken a határokon egyszerűbb lesz majd a helyzete az Európai Uniós polgároknak, tehát egy problémás helyzetben segítünk polgárainkon. Köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevő asszonynak, mi ezt a javaslatot mindenképpen támogatjuk, hiszen itt ez ideje annak, hogy frissítsük azokat a dokumentumokat, amelyek megkönnyítik az Európai Uniós polgárok hazajutását. Thank you, and Mr. Deprez from... Depré úr az ALDE részéről következik. Uh, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Frakcióm és jó magam is úgy találjuk, úgy gondoljuk, hogy nagyon jó ez a javaslat. Ennek három oka is van. Az első az, hogy a javaslat valóban az európai polgárok érdekét szolgálja, hiszen lehetővé teszi, hogy a saját konzulátussal nem rendelkező országok állampolgárai, amikor elveszítik az úti okmányukat, akkor az Európai Unió más a konzulatusánál egy ideglenes utójogmányt kérhetnek, amely biztonságos, de garantálja, hogy teljes biztonságban hazatérhessenek hazájukba. Tehát az állampolgárok érdekét szolgálja. Második az, hogy ilyen ideglenes úti okmányt kapjanak bármely más tagállam konzulatusán, ez az európai szolidaritás dimenzióját erősíti, amely számunkra roppant fontos, és ezt nagyra értékeljük. Harmadsorban üdvözöljük azt a tényt, hogy ez a javaslat az úti okmányok formátumának, illetve a kiadásának eljárásrendjét napra készíteszi, aktualizálja, hozzáigazítja az új jogszabályokhoz, amelyek a konzulátusi védelem terén elfogadásra kerültek, és az úti okmányok biztonsági, javult biztonsági normáihoz is igazítja a régi elavult szabályt, amely megnehezíti ezen dokumentumok, úti okmányok hamisítását és a visszaéléseket. Ezen három indok miatt teljes mértékben osztjuk Gál Kinga előadóasszony véleményét, és mi is támogatjuk, amit módosítás nélkül szeretnénk mi is elfogadni. Köszönöm a figyelmét, elnök asszony és kollégák. Thank you very much. And... Köszönjük szépen. Valero asszony. Köszönöm szépen. Én vagyok az utolsó hozzászólók sorában, miközben a kollégák minden fontosat elmondtak, ezért nem maradt más, hogy eh, mit, hogy eh, egy dolgot hangsúlyozzak, mennyire jó is ez az európai polgárok számára, és hogy mennyire szépen de, um, szimbolizálja ez a tagállamok közötti szolidaritást az Európai Unión belül. Semmilyen módon nem ellenezzük ezt a javaslatot, éppen ellenkezőleg teljes mértékben támogatjuk, ezért jelenlegi formájában módosítók nélkül támogatjuk a javaslatot. Köszönöm, mondja az elnök. Zárásképpen az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulunk, Monika Moshammer vagy Jan Stadler a DG Home-tól. Szeretnének hozzászólni? Very much. can be very brief. Köszönöm, az elhangzottak tükrében nagyon rövid lehetek. Full support. I think it is a very important instrument. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lesz ez az európai polgárok számára, akik külföldön ilyen nehéz helyzetben találják magukat, és láthatjuk, hogy az ideglenes úti okmányok iránti kérelem adja a konzulátusi védelmi esetek 60%-át, tehát látjuk, hogy ez mennyire fontos az emberek életében, és hogy mennyire könnyíti a dolgokat egyrészt. Másrészt fontos, hogy ezek a nuti okmányok a mai nap elvárásainak megfelelően biztonságosak legyenek. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük szépen! Gál Kingának adom vissza a szót. Elnök asszony, mit is mondhatnék ezek után? Köszönöm a kollégák eh, támogatását. Remélem, hogy minél hamarabb lezárul ez az eljárás. Meg tudjuk eh, mutatni az embereknek, hogy az ő érdekükben, a fontos témákban el tudunk járni. Köszönöm. Köszönöm én is. Emlékeztetném önöket arra, hogy a módosítók benyújtásának a határ ideje az november 5-e, nem 25-e, október 25, hanem november 5 -e megváltozott. Mrs. Gario, voting card. És ne felejts el a szavazókártyáját, hogyha távozik Gál asszony. 12-es napirendi ponttal folytatjuk. Nagyra becsült kollégák, az integrált határ őrizeti csomag keretében egy vám vizsgálati berendezésekre vonatkozó új javaslat érkezett, ennek a témának az előadója, Lénársz úr, aki meg is érkezett, üdvözöljük a padsorokban. A vélemény tervezet megvitatása került napirendre. Az IMCO az illetékes bizottság, szoros a menetrend, az a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ezen dossziét csak angolul tudjuk kezelni. Kettő percet adok Lénárs úrnak, parancsoljon. Two minutes, uh, well. Két perc? Jaj, akkor sietek. Because we already discussed this. <laughs> we already... Erről már úgyis beszéltünk, egyeztettünk már erről, amikor a bizottság ezt a témát eh, bemutatta itt a szakbizottság előtt, de hát ha időnk sincs, akkor tényleg sietek. Ez egy új alap, tagállamok kérték, és a közös határok védelmének egy fontos eszköze lesz ez majd. A bűnözők pontosan tudják, hol vannak a gyenge láncemek, a gyenge pontok a határainkon, úgyhogy ezt ki is használják. Jó, a kezdeményezés egyébként erre az alapra vonatkozóan, és támogatjuk ennek az alapnak a felállítását. A jelentésemmel kapcsolatban néhány észrevételem. Egy, ahogy az imént említette, az integrált határigazgatási alap részéről van szó. Ugye nem csak határigazgatásról van itt szó, hanem vízum kiadásról is, mindegyik alapnak megvannak a külön jellegzetességei, és azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek azt kell kérnie, hogy ne legyen átfedés a két alap között, a megfelelős különleges célkitűzéseket tartsuk tiszteletben. A módosítóim is alapvetően erről szólnak, megpróbálom elválasztani, szétválasztani ezeket az alapokat. A második dolog, a határigazgatási viták folynak, az integrált határigazgatási alap, illetve a parti határok, a tengeri határok védelméről szóló dokumentum is jelenleg vita alatt van, nagyon fontos az, hogy egyértelmű legyen az, hogy uh, hogyan különítjük el ezeket a, ezeket a feladatokat, például a különböző eszközök, vagy vám ellenőrzési berendezések, vagy határvédelmi berendezéseknek a beszerzése, hogy történjen, mi kinek a feladata, és erre kell itt még figyelni. Még egy utolsó észrevétel, a vámellenőrzési berendezések eh, közül lehet még kiegészítő berendezéseket is használni, erről a hatos cikk szó, szerintem ez nem túlságosan világos, eh, ezt még egy kicsit pontosítani kell. Két és fél perc, de ennél gyorsabban nem tudtam beszélni. Köszönöm. Árnyék jelentéstevőt itt nem nagyon látok a teremben. Senki nem szeretne hozzászólni. Ha nincs árnyék jelentéstevő, akkor szerintem legyen erről most szavazás, ha lehet. Yeah, then uh, I, I, I would like to ask... Uh... Jó. Bizottság. Valila Andrea Daria van itt, ha jól tudom, a bizottság részéről. Szeretnének esetleg hozzászólni? I'll be very brief. Uh... Nagyon rövidre tudom fogni. Köszönöm, köszönjük a véleményt. Nagyra becsüljük, hogy támogatják ezt a programot. Ennyi lett volna. Köszönöm. Thank you. Thank Köszönjük, bizottság! Ez azt jelenti, hogy, hogy ezt a napirendi pontot be is fejeztük. Lennász úrnak összesen, összesen kell foglalnia ezt a vitát. A gond az, hogy még nincs itt a következő napirendi pontunknak a jelentéstevője. One, two minutes break. Két perc szünet. Okay. Dear colleagues, the Common Provision Regulation is one, the post 2020 Kedves kollégák, a 2020-as szektorális szabályozás eh, esetében erről lesz most szó. Az ESF, az EMIF, illetve az EMIF eh, alap esetében a bizottság számos egyszerűsítést javasol, és a tagállami irányítóhatóságok számára. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az illetékes regi szakbizottság ütemterve miatt a koordinátorok arról döntöttek, hogy csak is angolul dolgoznak. Megadom a szót Zdehovszki úrnak, aki előterjeszti a javaslatát a közös rendelkezések rendeletéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csenyelvre váltok, mert szeretném megismertetni önöket eh, egy ilyen szép nyelvvel, mint az egyik. Kis eh, változtatásokat eszközöltünk, és három területre koncentráltunk. Szerettük volna egységesét tenni a szabályokat, szerettük volna harmonizálni azt is, hogy hogyan lehet lehívni a pénzeket az alapokból. Beszéltük már e, erről, és sikerült konszenzusra is jutni a politikai frakciók között itt az Európai Parlamentben. Megpróbáltunk szinergiát bevezetni a különböző támogatási eszközök között. Szerettük volna, hogy még több alapot lehet így lehívni a kedvezményetek számára ez is egy gyakori megjegyzés volt a parlamenti képviselők részéről. Ugyanakkor van ennek egy veszélye, és költségvetési és szabadsági képviselőként én látom ennek a veszélyét, kettős támogatás lehet, vagyis a szabályok rugalmasságával visszaélhetnek, és ezt mindenképpen orvosolnunk kell a dokumentumban. Ami lényegi, az az, hogy a rendeletet a lehető legegyszerűbbé kell tennünk, és a legelérhetőbbé kell tennünk ezt mindenki számára. Új külső elnőző mechanizmusra is szükség van, ugyanis a tagállamoknak egy bizonyos határidőig egy tervet kell előterjeszteniük, amelyet el kell fogadni később, ez egy értékelési terv lenne, amelyben információval szolgálnának arról, hogy felhasználták-e az alapokat az érvényben lévő szabályok szerint hatékony módon. Az is rendkívül fontos, és ez kötődik ahhoz a munkához, amit az nagyon fontos, hogy ez kötődik mindazzal, a munkához, amit az elmúlt négy évben végeztünk. Köszönöm szépen, Dali mint ennyi elvő. Köszönöm szépen először is, szeretnék köszönet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon szerencsés, mert ő használhatja a szép nyelvét, én viszont nem, ugyanis eh, itt nincs tormácsolás az én anyanyelvemre, minden esetre megköszönöm az ő munkáját, és támogatom az erőfeszítéseit. Úgy, mint a alapjelentés tevője, szeretném megváltoztatni a jelentés, illetve a címét, annak érdekében, hogy itt az integráció szó is belekerüljön, és üdvözlöm a cpr re kapcsolatos módosítók az Dehovszki úr részéről. És szeretnék kisebb módosításokat a szövegben is. Az is pozitív, hogy referent utalta az alapvető jogok kartájára, és hogy ezt minden európai testületnek és intézménynek figyelembe kell vennie, akár csak a nemzeti hatóságnak, amikor EU-s jogszabályokat hajtanak végre. Persze ezt majd a menekültügyi alapról szóló jelentésembe is fel fogom venni. Az MFF-ben 2021-27 között az alapokat rugalmasabban kívánják szétosztani, ez pozitív ugyan, de ismerni kell a tagállami valóságot is, és eh, szükség van emiatt nagyobb átláthatóságra, monitorozni, nyomon kell követni a különböző nemzeti eh, programokat, ezt erősíteni kell. Végezetül pedig van egy dolog, amit szeretnék felvetni a jelentéstevőnek, és amiről talán elgondolkodhatnánk a következő napokban, ez pedig a delegált aktusok kérdése a nemzeti munkaprogramok esetében. Ezt meg kell vizsgálni, és ezt talán fel kellene venni. Lehet, hogy ezen is elgondolkodhatunk a következő hetekben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az Európai Bizottságot kérdezem. Nem tudom, hogy melyik a három jelenlévő közül kíván hozzászólni. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én egy negyedik személy vagyok, de örülök, hogy a bizat A bizottság nevében hozzászólhatok. Köszönjük szépen a konstruktív hozzájárulást a javaslatunkkal kapcsolatban. A bizottság látta azt, hogy a közösen kezelt alapok esetében egy harmonizált megközelítésre van szükség, és egységes szabályrendszerre van szükség, amelyen irányítani lehet ezeket az alapokat, és amelyekkel egyszerűsíteni lehet a tagállamok életét, illetve a kedvezményezettek életét. Erre törekedtünk ezen közös rendelkezésekről szóló rendeletben. Annak el, ennek ellenére mindig szükség van plusz segítségre, és Köszönjük a jelentéstevő erőfeszítéseit, hogy egyszerűsítse ezt a szöveget. Mindenképpen tisztázni kell eh, azt, hogy mit kívánunk itt elérni, és üdvözlöm azt is, hogy eh, specifikusan szólt a három eh, alapról, amelyel ő foglalkozik. Két-három elemet szeretnék kiragadni, és szeretnék eh, egy kicsit beszélni arról, hogy mi hogyan vélekedtünk. A menekültügyi alap, és ennek a címe, a bizottság célja a névváltoztatása a következő, egyszerűsíteni kívánunk. A bizottság véleménye szerint a migráció lefedi az integrációt, és a teljes eh, migrációs politikát, Igazából csak a szavakat szeretük volna csökkenteni, de, de az általános egyszerűsítésbe is belepasszol ez, illetve a részleteket szeretük volna csökkenteni. E, erre gondoltunk. Van néhány módosító, amit javasolt a jelentéstevő a tagállami, illetve regionális programok esetében. Szeretnék itt rámutatni arra, hogy azzal a megfogalmazás, amit mi alkalmaztunk, azt nagyon gondosan választottuk meg, azért, hogy korlátozhassuk a bizottsági határozatok számát, döntések számát. Igazából azt láttuk, hogy a jelenlegi periódusban volt egy ilyen mellékhatás, hogy a bizottságnak a megfogalmazás miatt formálisan kellett döntést hozzania a program megfigyeléséről, illetve magáról a programról is. Tehát megkettőztük a döntéseket, és ez a megfogalmazás, amit alkalmazunk 2021 után, az az, hogy formális döntésre van szükség a e, megfigyelése tekintetében, és lesz majd még egy levél, amely meg lehet gyorsítani az eljárást. Feljegyeztem azt, amit javasoltak a bizottsági határidőkkel kapcsolatban, itt az volt a magyarázatunk, hogy meg kell, le kell vonni a következtetéseket a 2004-es programból, túlságosan rövidek voltak a határidők, és így próbáltunk több időt szerezni ahhoz, hogy sikerüljön elemezni a programokat, és hogy ezt cseréljünk a tagállamokkal a véglegesítés előtt. Az utolsó pontom, ez ahhoz kötődik, ahhoz a módosítóhoz, amely a kiemelt projektek koncepciójának bevezetését irányozza elő, bizonyos alapok esetében legalább. Feljegyeztük ezt az elképzelést, a kommunikáció láthatóság nagyon fontos, ezt tényleg lényegesnek tartjuk, viszont az aggályunk az az, hogy a rendeletben nincs meg ez a koncepció, lehet, hogy itt egy plusz definícióra van szükség, kell magyarázni a tagállami konzekvenciákat, hogy milyen fajta feladatokat van, ez maga után. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Zdehovszki úr? kíván röviden összegezni. Igen, köszönöm szépen Miriam, köszönöm a megjegyzését, feljegyzem ezt. Úgy vélem, hogy jól tudunk majd együttműködni, sikerül majd megfelelő kompromisszumokat találnunk, és úgy gondolom, hogy támogatható az is, amit említett. A bizottságnak válaszolva, igen, köszönöm szépen. Egyetértek önökkel. Előre bocsátom azt, hogy az önök javaslata tényleg nagyon jó volt, de kész vagyok arra, hogy én inkább a résztekről beszéljek, mert vannak olyan dolgok, amelyek véleményünk szerint nem eléggé egyértelműek. sokat segítene, hogyha találkozhatnánk, és egyszerűsítenénk a szöveget, azután, hogy ezt elolvasták minden tagállamban. Nagyon fontos, hogy nem lesz semmilyen fajta hiba, félreértés, mielőtt alkalmazzuk ezt a programot. Kész vagyok a nyílt párbeszédre, és szerintem sikerül majd kitűnő következetéseket találnunk, és ez segíthet mindannyiunk számára. Thank you. Uh, okay. Köszönjük szépen Zdehovszki kollégának. Van még 10 percünk a, a 14-es napi rendi pontot, mielőtt elkezdenénk. But we need to read this part because as I understand, aha, yes, sorry, sorry, uh, deadline for amendment, sorry. A módosítók benyújtásának a határidejét el ne felejtsük, október 24-e ez, tehát október 24-e, november 21-én fogunk szavazni erről. Este 6 óra egyébként, október 21-e este 6 óra. Okay, perc technikai szünetet rendelek el ismételten, mielőtt a 14-es napi rendi ponthoz hozzálátnánk. Köszönöm. <laughs>